Okay, colleagues, um, we have reached uh, point four. We were pausing to, to wait for... Akkor eljutottunk a negyedik ponthoz, kezdges uh, kollégák, itt van az előadó. Nagy örömmel látom, hogy Sógor úr megérkezett. Kedves kollégák, köszönöm, hogy részt vesznek a lojális, szorgalmas és keményen dolgozó képviselők megint itt vannak, és nagyon köszönöm, hogy itt maradnak a napi rend további részére. Önök nélkül ezt természetesen nem tehetnénk meg, nem tárgyalhatnánk. A, köszönöm. Tehát a négyes napi rendi pont az uniós polgárságról szóló 2017 évi jelentés, a polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában. Az előadó Sógor Csaba véleményét a Peti Szakbizottságnak szeptember 4-én nyújtotta be, 104 módosító indítvány érkezett be. Most van lehetőségünk arra, hogy ezeket megtárgyaljuk. Emlékeztetem önöket arra, hogy ez a 44-es szabály értelmében társult bizottság az EU polgárok jogainak megerősítéséről a a bűncselekmények áldozatának és tanulnak védelméről. Köszönöm szépen, Sógor úr! Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy jeleztem, az EU polgári jogok jogainak megerősítése rendkívül fogos, fontos, és alig ha elegendő egy véleménytervezet, hogy ezt kezeljük. Ezért nagyon köszönöm az árnyék előadóknak, hogy részletesen sikerült a jelentésről mégiscsak tárgyalnunk. 118 módosítóval a biztonság kérdését, az állampolgárok védelmét, a bűncselekmények áldozatát próbálták jobban védeni, de új területekre is kiterjedtek a diszkriminációmentesség és egyenlőség minden EU állampolgár érdekében volt a leggyakoribb téma. A kisebbségekre vonatkozóan a mód, ö, ö, került be a legtöbb módosító, az autochtón nemzetcsoportok és a nyelvi kisebbségek, valamint amíg mindig riasztó roma helyzetre utaltak a fogyatékossággal és élők és idősek jogaival kapcsolatban is úgy tűnik, hogy mindenki számára, hogy világos, hogy ezeknek a csoportoknak sokkal nagyobb védelemre van ért, szüksége, fenn kell tartani a diszkrimináció mentességet és biztosítani az egyenlőséget. Megállapodtunk arról, hogy az EU állampolgársági jogokat csak akkor lehet garantálni, hogyha erős jogi keretekkel a jogállamiságot, demokráciát és az alapvető jogokat Európa minden területén érvényesítjük. Egy másik terület, a Brexit hatása az EU állampolgári jogokra, amely alapvetően fontos több millió állampolgár számára a csatorna mindkét partján, akik jelenleg valóban igazságtalanságot éreznek, és úgy érzik nyomást gyakorolnak rájuk. Nem említettem a bevezetőben, de köszönöm az árnyék előadóknak a munkáját, és az egyes képviselőknek, hogy benyújtották eh, módosítóikat, és várom a kompromisszumok kidolgozásának lehetőségét. Köszönöm szépen, Sogor úr. Árnyék előadók közül szeretne eh, hozzászólni valaki. az úr? Csak köszönetet szerettem volna mondani az előadónak, úgy gondolom, hogy nagyon jó volt az együttműködés szelleme. Valóban sok mindent tudtunk megbeszélni. Rengeteg lehetőséget találtunk a kompromisszumra, sok kérdést megtárgyaltunk, és biztos vagyok abban, hogy a felmerült kérdéseket majd a szakbizottság megelégedésére tudjuk összefésülni. Köszönöm szépen, a Zöldek Árnyék előadója. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is az előadónak, és eh, néhány témát szeretnék eh, kiemelni, ami a frakció számára fontos. Az állásfoglalás beágyazódik abba a munkába, amit a közös állampolgárság, az Európai Unió minden állampolgára számára biztosított közös állampolgárság definíciójával kapcsolatban végzünk. De sok értelme ennek a munkának nem lenne, hogyha a meglévő egyenlőtlenségeket ne tudnánk figyelembe venni. Ezért úgy véljük, hogy inkább nem reális a, egyenlőre az át a közös állampolgárságról beszélni, akkor, hogyha a közszolgáltatások és egyéb dolgokról nem beszélünk. Azaz, ha nem beszélünk arról, hogy a közszolgáltatásokhoz például eltérő a hozzáférési lehetőség. Energiához, egészségügyhöz, oktatáshoz való hozzáférés pedig ezek olyan jogok, amelyek közvetlenül összefüggnek az Európai Uniós állampolgársággal. Ezért eh, határozottan vissza akarunk arra utalni, hogy éppen a szociális területen megszorítások vannak, csökkentések, visszavonások. Benyújtottunk mi is egy módosítót annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvet végre ne gátolják. Ez a fajta megközelítés, idegengyűlöl, megkülönböztetés idő, idegengyűlölet, az idegengyűlöletből fakadó erőszak olyan jelentések, jelenségek, amelyek fenyegetik az Európai Uniós állampolgárságot. Nem beszélhetünk továbbá erről akkor sem, hogyha a társadalom jelentős része, aki itt él velünk, nem fér hozzá az EU-s állampolgársági joghoz és a jogokhoz. 11 millió emberről van tulajdonképpen szó, akik vagy hontalanok, vagy szabályozatlan állampolgárságúak, akiknek nincsenek civil jogaik. Ebből a szempontból fogalmaztuk meg tehát a módosítóinkat, amiket benyújtottunk, azért mert úgy véljük, hogy országainkban ezeknek a nőknek és férfiaknak is uniós állampolgársági jogokat kellene biztosítani. De még egyszer köszönöm az előadónak. do you want to sum up? No?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 Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We, we must um, make... Kedves kollégák, muszáj haladnunk, csütörtök reggel van, és most már velünk van az előadó is. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket. Következik az ötös napi rendi pont, egy második olvasatbeli ajánlás tervezetről van szó. A tiltott kábítószer csempészettel kapcsolatosan a kábítószer fogalmáról lesz szó, és hogyha a jelentéstevő elhelyezkedett, akkor ő fogja ismertetni a 2014 áprilisában elfogadott első olvasatot, most június 8-án sikerült megállapodásra jutni a tanácsban, és szeptember 25-én kaptuk meg a tanács első olvasatbeli álláspontját. a parlamentnek most az első ö, olvasatbeli álláspontjáról tárgyalunk. Készen erre az előadó asszony? Igen, a Mexikó delegációban volt dolgom, és ez az épület másik végében van. De ö, sikerült eljönnöm, megkaptam az üzenetet. Igen, tudom, hogy ez most hirtelen jött, Vossz úr a plenárison van. Ö, Látom, hogy az árnyék előadók nincsenek itt, de hát sajnos, mivel csütörtök van, muszáj haladnunk. Kérem, hogy tartsa meg az ismertetést. Rendben, elmagyarázom az itt jelen lévőknek, hogy miről van szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tehát egy ajánlás tervezetről van szó egy második olvasathoz az NPS-ekről van szó, az új pszichoaktív anyagokról. Csak röviden ismertetném ezt az utazást, amit tettünk ezzel a jogszabálycsomaggal. Az új pszichoaktív anyagok nagy veszélyt jelentenek az Európai Unió állampolgárainak egészségére, különösen a fiatalok egészségére minden évben. Sok fiatal, különösen sok fiatal férfi hal meg új pszichoaktív anyagok fogyasztása miatt. A Lisszaboni kábítószer ügynökség szerint 500 új esettel találkoztunk az Európai Unióban, ez nagyon sajnálatos, az NPS-eket az interneten is be lehet szerezni, illetve könnyű otthoni laboratóriumban előállítani, ezért az Európai Uniónak közbe kell lépnie. 2014 ben létrejött egy keret, határozat, de ennek alapján nem nagyon lehet már ezeket az anyagokat üldözni, úgyhogy a jogi akadályokat el kell hárítanunk. Bóni úr is velem tartott ezen az utazáson, ő volt az utitársam ebben a munkában, amikor ezzel a rendelettel foglalkoztunk. Tudom, hogy már öt évet el töltöttünk ezzel a munkával. Nem volt könnyű, de ígéretes a folyamat. Van egy tervezett nagyon hosszú munka után. A tervezetet a bizottság javasolta 2014-ben, aztán trialógus következett, trialógusok egyike sem volt sikeres, amíg a Máltai elnökség alatt végül meg nem tudtunk állapodni, és erről fogok, erről a megállapodásról beszélni. Hadd mondjam el, hogy ez egy sikertörténet az intézményközi együttműködésben, három részről beszélnék, amivel nagyon sokat foglalkoztunk eredetileg, vagy az elején a tanács álláspontja nagyon távol állt a miénktől. Először a delegált aktusokról beszélnék. A parlamentnek sikerült elérnie, hogy ilyen delegált aktusokkal dolgozzunk, ne végrehajtási aktusokkal ezt az álláspontot végre a tanács is elfogadta. A második akadály, amit el kellett hárítani, maga az intézményközi megállapodás volt a delegált aktusokra vonatkozóan. A tanács azt javasolta, hogy a delegált aktusoktól ne lehessen egy ideig eltérni, és azok a bizottsághoz kerüljenek. A parlament nem értett egyet, úgy ítélte meg, hogy más megállapodást kell kötnie az intézményeknek, és egy bizonyos ideig legyen a parlamentnek beleszólása, ellenvetési lehetősége. Ne kelljen teljesen újra kezdeni az egész jogszabály alkotást. Végül a tanács beleegyezett ebbe a megközelítésbe is. Az utolsó probléma pedig a parlament javaslata volt, hogy az egyes cikk négyes bekezdését töröljük az irányelvből, hogyha a bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség delegált aktus meghozatalára, akkor egy tagállam kérheti, hogy a bizottság igenis fogadjon el delegált aktust. Végül a máltai elnökség alatt a tanácsa sikerült megállapodni arról, hogy a parlament kívánságának megfelelően ezt a rendelkezést töröljük. Szeretnék mindenképpen köszönetet mondani a Máltai elnökségnek, nagyon sokat dolgoztak ezen a dosszén, és kiegyensúlyozottá vált a munka eredménye rengeteg ülést, egyeztetést tartottunk, köszönet az árnyékelőadóknak, Bóni úrnak, október 19-én szavazunk itt a Libében erről a tervezetről. Köszönöm szépen hogy mindent elmondtál, és hát természetesen a nyilvános meghallgatás is kiválóan sikerült. Mind a kettőjüknek köszönöm, és Boni úrnak most megadom a szót. Mindenek előtt köszönöm szépen, Teresa. Úgy gondolom, hogy tapasztalataid az előző ciklusból, illetve a küzdelmed, hogy ez a jogszabály megszülessen, az eltökélt munkád az elmúlt két év során meghatározó tényezők voltak. Enélkül nem juthattunk volna el ebbe a végső szakaszába a dolog rendezésének. Nagyon fontos persze, hogy minél tisztában legyünk vele, hogy egy csomó fontos kérdés vetődik fel itt Európa és a tagállamok számára. Milyen kockázatokat, veszélyeket jelentenek a kábítószerek? Fontos ezzel tisztában lenni, különösen az új pszichoaktív anyagok vonatkozásában. A, az orvosok, a kábítószerek esetében ö, tudnak terápiát javasolni, viszont hogyha új pszichoaktív anyagokról van szó, akkor nagyon hiányosak az ismeretek az egészségügyi károkozásról. Ez egy drámai helyzetet eredményezhet, hiszen nem mindig tudják kezelni a pácienseket. Az irányelvre nagyon nagy szükség volt, és a parlament fontos munkát végzett. Nagyon fontos volt ez a küzdelem, ami arra irányult, hogy milyen aktusokat hozhasson a bizottság. Nagyon fontos az állampolgárok előtt, hogy a megfelelő megoldásokat alakítsuk ki. Nagyon fontos a kábítószer ügynökség szerepe is, amin én sokat dolgoztam, korai figyelmeztető rendszer tagállamokkal, a jelenségek feltárása, illetve a feltételek megteremtése az anyagok betiltására az európai országokban. Nagyon kemény küzdelem volt ez a tagállamokkal, el kell, hogy mondjam, de végeredményben, és ezt hangsúlyoznám, a Máltai elnökség alatt sikerült megállapodásra jutni, köszönet Terézának is. Igen, nagyon nagy öröm volt látni a múlt héten a meghallgatáson, hogy az önök munkája milyen gyümölcsöző volt, a, a hallgatóság figyelme is tükrözte ezt a múlt héten, úgyhogy még egyszer köszönet mindkettőjüknek. Az adók egy része sajnos nincs itt, ugye ez a probléma a csütörtök délelőtti a szavazás uh, körüli napi rendel. Nem tudom, hogy bárki kéri a szót, mindenképpen köszönet Terézának. Ugye 14-ét, 19-ét a határidőket már bejelentették. Sajnálom, hogy nincsenek itt az árnyékelőadók, Még egyszer köszönet Terézának hosszú útban van idefelé, rátérhetünk a következő napi rendi pontra. A néppárt munkatársai felé nézek, fordulok. Nem veszi fel a telefonját jelenleg, de dolgozunk azon, hogy elérjük. Akkor, kedves kollégák, ismét a türelmüket kérem, amíg hosszú ideér. Ismét köszönöm a türelmüket, amint megérkezik, folytatjuk az ülést a következő napi rendi ponttal. Az biztos, hogy jóval a tervezett időpont előtt fog, fogunk végezni. Már csak egy napi rendi pontunk van ugyanis. Sorry. Köszönöm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

Colleagues, we, we're still trying to get Mr. Kollégák, még mindig próbáljuk becserkészni Fox urat, türelmüket kérem továbbra is, és köszönöm. I would never inflict such a thing, Mr. Becker. I don't want you to sing either. Nem szeretném, hogy dalra fakadjanak.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

Mr. Mr. Voss has entered the room. Voss úr belépett a terembe. Bejelenthetem, hogy itt van Voss úr. És már le is ült, elfoglalta a helyét. Köszönöm, Axel, hogy ideértél. hagyom, hogy kifújja magát Axel, kicsit kifújja magát. Kedves kollégák, tisztában vagyok azzal, hogy semmiképpen nem ideális ennek az ülésnek az időpontja. Köszönöm azoknak, különösen akik már kezdettől az ülés eleje óta itt voltak nekik. Köszönöm a kemény munkát itt egy csütörtök délelőtt Strasbourgban, és köszönöm Foszúrnak, hogy hat perccel előbb ideért, mint ahogy ő sorra került volna. E, külön köszönöm. És amint kifújta magát, kérem, hogy tartsa meg majd a bevezetőjét. Rátérünk az utolsó napi rendi e, pontra, büntető igazságszolgáltatási együttműködés foglalkozó ügynökség, az Eurojust. A 2002-es e, e, e, rendeletet módosította a bizottság azzal a céllal, hogy a Lisszaboni szerződéssel összhangba hozza a Eurojust rendeletet, és kialakítsa az ügynökség új irányítási struktúráját. Hosszú időközben felkészült és ismertetni tudja nekünk a jelentés tervezetét, ami júliusra készült el. 32 módosító indítványt nyújtottak be hozzá, és most ismerteti ezeket a módosítókat. A szavazás a tervek szerint október 12-én lesz. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Claude! Köszönöm a többieknek is, akik itt vártak. A rendelet tervezett az Eurojust ügynökségről már 2013-ban beterjesztésre került, és itt a Libében is megvitattuk ezt. Miután a parlament rendes jogalkotási eljárásban mindig csak egész jogszabályszövegeket tud megvitatni. Meg kellett várnunk, amíg lezajlik a tanácsban az eszmecsere az Európai Ügyészségről. Szeretném azt is megköszönni, hogy mindegyik árnyék előadó együttműködött. Ez nem is talán teljesen szokásos, de ők is hajlandók voltak várni, hogy végül is egy közös jelentést tudjunk majd elfogadni. Köszönöm a kitűnő együttműködést, és a megértést is, amit mutattak az elég különleges konstelláció iránt nem említettem, június 22-én végül is közzétették a jelentést, 213 módosító indítványt nyújtottak be, szeretném ezeket is megköszönni. Ezek között nagyon sok voltak nagyon konstruktív módosító indítvány. Jelenleg a kompromisszumok eh, ügyében folytatott tárgyalások eh, közepén vagyunk. Holnap lesz új egy újabb technikai ülés, és ahogyan te is mondtad, a szavazás október 12-én lesz. A legvitatottabb témák az Eurojust eh, rendeltel kapcsolatban az adatvédelem, a, valamint hogy hogyan fog viszonyulni, milyen lesz a kapcsolata az Eurojustnak az újonnan létrehozott eh, európai ügyészséghez. Az adatvédelmel kapcsolatban a saját módosító indítványaim mellett 97 módosító indítványt nyújtottak be. Nagyon nagyok a véleménykülönbségek. Én a jelentésemben a mellett érvelek, hogy a személyes adatok feldolgozásra vonatkozó külön rendelkezések kerüljenek be a rendeletbe de kivételeket kellene tenni, operatív ügyekben 2001-es eh, rendelet módosítában külön eh, kerülnek majd szabályozásra az ilyen operatív eh, igazgatási kérdések. Európában az adatvédelem kérdésével kapcsolatban a 2001 per 45-ös rendelet a mérvadó, ez az összes ügynökségre vonatkozik, de az EPO, az Europol, az Eurojust eh, kapcsán azonban egy nagyon különleges helyzettel állunk szemben, és eh, itt szerintem máshogy kell kezelnünk az adatvédelmi kérdéseket, mint a többi ügynökség eh, kapcsán. Volt már előre lépés a tárgyalások során, kompromisszumos módosítók kidolgozása zajlik, rendszeresen eszmét cserélünk Cornelia ernst aki a 2001, 45 2001-es rendelettel foglalkozik, eh, az európai intézményeken belüli adatvédelmi kérdésekkel kompromisszumot csak akkor tudok elfogadni, hogyha a szabályozás az érintett ügynökség mindennapi munkáját nem gátolja. Hogyha az adatvédelmi rendelkezések akadályoznák a Eurojust munkáját, az nem lenne elfogadható. Az igazságügyi és rendőri együttműködés Európában rendkívül fontos a bűnözés terrorizmus elleni fellépés miatt, ezért nem szabad, hogy a Eurojust munkáját munkáját túlzott túlszabályozással veszélyeztessük. Az Európai Ügyészséggel kapcsolatban a második, harmadik, negyedik eh, bekezdés szól. A eh, bűnültözés továbbra is a tagállamokban zajlik. Az Európai Ügyészség, az Eurojust eh, csak az arányosság és a szubszidiaritás elvét kell, hogy óvja és érvényesítse. Itt szeretném világosra tenni, hogy a, az Eurojust és az EPO között ugyan szoros kell, hogy legyen az együttműködés, de ez a két intézmény önálló, autonóm kell, hogy maradjon. Az EPO az európai kapcsán az a különbség az Eurojust-hoz képest, hogy az Eurojust önkéntes alapon dolgozik, a tagállamokat felkéri, hogy határon átnyúló ügyekben jobban, hatékonyabban tudjanak nyomozni. Az Európai Ügyészség viszont önállóan léphet fel a saját hatáskörén belül. Ez a fő különbség. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mind a két intézményt egyrészt erősítenünk kell, másrészt úgy kell őket összekapcsolnunk, hogy ne legyen alá és fölé rendeltségi viszony. A Eurojust támogatólag lép fel, de mindegyik intézmény a saját hatáskörén belül tevékenykedik. Az európai ügyészség és az Eurojust közötti kapcsolatot világosan kell definiálni, hogy ne legyenek joghézagok vagy átfedések. Ez különösen igaz az együttműködésre azokkal az országokkal, amelyek nem vesznek részt az EPO-ban. Azt hiszem, hogy 20 tagállam eh, vesz részt az Európai Ügyészségben, tehát 8 tagállam hiányzik, és ezzel a 8 kapcsolatban is nagyon világosan kell rendelkezni eh, van néhány olyan módosító indítvány, amelyek az eh, Eurojust eh, erősítését szolgálják, eh, másrészt viszont alá rendelnék az Eurojustot az EPO-nak, és csak egyetlen egy kompetenciája maradna az Eurojustnak, hogy támogassa az EPO-t. Nos, ez így nem, nem működne, ugyanis nem így hozták létre az Európai Ügyészséget, az EPO-t ez sikerült azonban előre lépnünk, és szeretném még egyszer leszögezni, hogy az Eurojust a jelenlegi feladatai ellátása során is már évek óta bizonyított, ezért sokan kérik a segítségét. Ezeket a kompetenciákat tehát nem szabad szűkítenünk, hanem csak ki kell igazítani annak érdekében, hogy a Eurojust egyrészt támogassa az epu t másrészt a saját tevékenységét is tudja folytatni. A büntetőjog területén a legfontosabb kompetenciák úgyis a tagállamoké, az EPO, az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokkal szemben lép fel. Ez nem ugyanaz, mint az Eurojust tevékenységi köre. Itt a büntetőjog területén azonban a szubszidiaritás elvét továbbra is tiszteletben tartjuk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Ez akkor közvetlenül azt jelenti, hogy megkérem az SND árnyék előadóját, Szofit. Igen, köszönöm szépen még hogyha kedvezőtlen is egy ilyen vitára a csütörtök délelőtt, azért politikailag fontos a kérdés. Az Európai Államügyészség kérdésében egyetértünk, és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy az Eurojustról tárgyalhatunk egymással. Az idő miatt is kevesebb dologra szeretnék, néhány dologra szeretnék csak koncentrálni. Az elsőt az előadó Fosszúr már említette, ez pedig a, az Eurojust és az államügyészség hatásköreinek felosztása. Ez egy központi jelentőségű kérdés, és valóban teljes mértékben támogatom. Figyelni kell arra, hogy se átfedések, se pedig eh, hiátusok ne legyenek. Az államügyészség, mint mindannyian tudjuk, 2020-ban fogja megkezdeni a munkát. Addig az Eurojustot kell tovább is megbízni az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmények felderítésében illetékesnek tekinteni. Azoknál a tagállamoknál, ahol a, az EPO keretében vala, akkor is, ha az EPO keretében valamely tagállam nem akar részt venni. A másik kérdés az adatvédelem. Ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom, hogy a technikai jellegű megbeszélésekkel, megbeszéléseken egyességre jussunk. Ez a a REN, az adatvédelmi, az EU adatvédelmi intézményeinek adatvédelméről, az EU intézmények adatvédelméről szóló irányelv egészére vonatkozik. Ha lehet, akkor kritikus megjegyzésként azonban azt még hozzátenném, hogy azt, arra szeretnék emlékeztetni, hogy a parlament és a tanács 2012-ben közös álláspontot dolgozott ki a decentrális, decentralizált EU ügynökségek felépítéséről. Úgy gondolom, hogy az Eurojust reformjánál is ezek mentén a, az útmutatók mentén kellene eljárnunk. Európai szinten az Eurojust testületében két bizottsági képviselő is van. Általában ezen keresztül lehetne ezt érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az Eurojust struktúráinak részleteiben nem kellene túlzottan elmerülnünk. Mindannyian tudjuk, hogy az ügynökség nagyon jó munkát végez, és az Eurojust képviselőiben bíznunk kell. Meg kell bíznunk abban, hogy bizonyos kérdéseket saját maguk is tudnak rendezni majd, nem kell nekünk minden apró részletet bevenni a rendelet, a, a, az irányelvbe. 12-én lesz szavazása, ahogy ön is és Fossz úr is mondták. Úgy gondolom, hogy a tárgyalások során nem fogunk, jutni el, nem fogunk tudni eljutni a kompromisszumos szövegekben megállapodásig arra az időpontra. Vannak, amiket még át kell nézni, van, amiről még nem is tárgyaltunk, úgyhogy én nem igazán látom azt, hogy tudnánk tartani magunkat ehhez a határidőhöz. Azt kérem, hogy a jó szöveg érdekében halasszuk el, ne legyen 12-én szavazás. Egyszerűen több idő kell, hogy a részletekkel is foglalkozzunk. Szerintem nem dől össze a világ, hogyha 12-én nem szavazunk, hiszen ez a dokumentum már elég régóta itt van előttünk, és inkább egy még egy picivel több időt fordítsunk rá, hogy a nyitott kérdéseket nyugodtan megtárgyaljuk. Köszönöm szépen. Jó. És az Alde árnyék előadója Natali? Merci, Claude. Köszönöm, Claude, kedves kollégák! Néhány szót szólnék erről a jelentésről. Egy olyan világban, ahol a bűnözők fittyet hánynak a határokra, és a büntető eljárások kullognak csak mögöttük. Úgy gondolom, hogy ez az ügy az Eurojust operatív hatékonyságának javítása nagyon aktuális. Vossz úr jelentése nagyon teljes, kimerítő, és a munkamódszere is nagyon precíz és korrekt volt, minden javaslat között kompromisszumra törekedett. Nem tudom, hogy kész leszünk 12-ére, mert a kompromisszumok megfogalmazása a különböző frakciók számára érzékeny dolgok miatt nem könnyű. Én négy dologra összpontosítanék, négy sorra tulajdonképpen, ami problémás a benyújtott módosítóinkban. Mindenek előtt üdvözölni szeretném azt a célt, hogy mindent egyértelműsíteni kívánunk jogászok beletették a mancsukat ebbe a dossziéba. Az a lényeg, hogy mindenki számára a maximális jogbiztonságot ki tudjuk alakítani, és a frakcióm több módosított is benyújtott emiatt. Mi hangsúlyozzuk, hogy nagyon pontosan meg kell határozni az Eurojust és az Európai ügyészség közötti kapcsolatrendszert, a két intézmény ezt egyaránt hangsúlyozta, különösen, amikor lesznek olyan tagállamok, amelyek az Eurojustnak tagjai, de az ügynökségnek nem, bár bízunk benne, hogy majd ők is csatlakoznak. Szóval, hogy hogyan lehet ezekben az esetekben az EU pénzügyi érdekeit megvédeni. A frakcióm nagyon szeretné a lehető legeurópaibbá, vagy legközösségibbé tenni ezt az ügynökséget. Ez olyan cél, amihez nagyon ragaszkodunk, és ezért a kezdeményezési jogkörét erősíteni kell, a szerződés erről szól egyébként, de sajnos a többség nem támogatja még ezt a szándékot, néhány napunk még van arra, hogy meggyőzzük őket. Szóval két, három, négy évvel később, a bevezetés után próbáljuk megreformálni a rendszereket nagyon gyakran az európai érdekek érdekében, vagy szerint nagyon jó lenne, hogyha már a kezdetekor közösségivé tennénk a szabályozást, a működést. Aztán ami a személyes adatok Eurojust által való kezelését illeti, a 2001-45-ös rendelet ugye hatályban van, ha felülvizsgálata folyik is egységes adatvédelmi szabályokat ír ez elő az összes intézmény számára, és ez nagyon jó, nem lehet olyan tarka képet kialakítani, ahol minden ügynökségnek mások a szabályai, ez a galaxis túlságosan áttekinthetetlen lenne, és ezért nem túl hatékony. Negyedik és utolsó szempont, a frakciónknak nagyon fontos az a bűnügyi együttműködés javítása, hogy a bizottságnak is, illetve Fossz úrnak is két módosítót is benyújtottunk emiatt és támogatjuk, hogy az operatív dolgokkal foglalkozó hát, testület és az administratív testület szétválasztását az Eurojustnál. Még egyszer köszönet a nagyon konstruktív együttműködésért. Köszönöm. Natali, köszönöm szépen, és Éva Zsoli az utolsó hozzászóló, aztán visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, Klót, hogy megadod a szót, és köszönet Axel Fosznak is a kiváló munkájáért. Én egyetértek a többi elnyékelő adóval. Az én frakcióm is nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy minél gyorsabban felálljon ez az intézmény, de 12-e lehet, hogy túl korai határidő, ez egy komoly intézmény, és még szükséges kiigazításokat tennünk az Európai Ügynökség és az Eurojust közötti kapcsolatrendszer kialakításában. A frakcióm úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben tájékoztatni kell, és be kell vonni azokba az Eurojust ügyekbe, amelyek érinthetik az Eurojust irányító testületében, amikor a parlamentet érintő döntéseket hoznak, betekintést kell, hogy kapjunk. A két intézmény együttműködése valós kell, hogy legyen. Az Európai Ügyészség ugye most kezdi majd meg munkáját. Nagyon fontos, hogy az Eurojust kötelezően tájékoztassa az ügynökség, az ügyészséget. Ez explicite kell, hogy szerepeljen a szövegben, nem szabad, hogy az Eurojust jó szándékán múljon. Aztán nekünk is nagyon fontos az adatvédelmi rendszer, és az, hogy a már meglévő rendszert alkalmazzuk. Egységes rendszert kell alkalmazni, nem lehet kitalálni egy külön Eurojust adatvédelmi rendszert, szabályozást, ezzel egyetértek, eh, ahogy Natalie Griesbeck is mondta. Köszönöm szépen. And, um, Laura, quickly, please. Laura, talán, ha lehet röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen eh, FOSZ eh, jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát. A mi eh, módosítóinkkal nagyobb átláthatóságot szerettünk volna elérni, illetve az Európai Parlament nagyobb bevonását az ügynökség irányításába a többi ügynökség esetében is ilyen módosítások születtek az elmúlt időszakban a 2012-es döntés óta. Külön szeretnénk kérni, hogy olyan elnököt válasszanak, akit több jelölt közül független a rátermettség alapján való kiválasztási folyamatban neveznek ki, és a Libe szakbizottságnak is legyen ebbe beleszólása. Az Eurojust és az ügyészség között együttműködésre van szükség, az ügyészség speciális ügynökség lesz, ami az adatvédelmet védelmet illeti, nagyon fontos, hogy az általános adatvédelmi rendelettel ez összhangban legyen a 2001 45-ös rendeletnek teljesen megfeleljen. Köszönöm Fossz úrnak, hogy rugalmas volt az egyeztetéseken, és a 2001-45-ös rendeletre való konkrét hivatkozás bevette a szövegbe Általánosságban azt mondhatom, hogy a kompromisszumok elfogadhatóak számunkra, bár vannak azért meghatározandó részletek, és támogatjuk a jelentéstevőt abban, hogy különbséget, egyértelmű különbséget akar tenni az operatív és a teljesen adminisztratív ügynökség irányítás között, ezeket szét kívánja választani az ügynökség munkája különben nem lenne átlátható, kaotikus válni, válna. Fontos a különböző életékes testületek pontos meghatározása. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok az előadónak. Köszönöm szépen, Lóra. Visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm mindenkinek, hogy segítik az előadó munkáját. Nem minden szakbizottságban sikerülne ezt itt Strasbourgban, percekkel a szavazások előtt, csütörtök délelőtt. Köszönöm Szilvének is. A Libe úgy tűnik megoldja az ilyen problémákat is, betű és elnézést kérek, hogyha nem tudtuk betartani a szavazással kapcsolatos határidőt. Axel, ha nem is részletesen, de azért talán hivatkozással arra, hogy jövő héten lesz a szavazás, hasznos lenne, hogyha reagálnál az elmondottakra. Mindeneket köszönöm az elnöknek és az árnyék előadóknak az együttműködést. Rátérve az egyes pontokra. Alapvetően nyitott vagyok, nekem is az az érzésem, hogy itt a minőség fontosabb, mint a gyorsaság. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy előre kell lépnünk, tovább kell lépnünk. Ezért talán vizsgáljuk meg, hogy időben, az időtávot tekintve mire van lehetőség, hiszen tovább lépéseket is kell tenni, tesztelnünk kell, hogy mire van mozgástér majd eljuttattok még javaslatokat az elnöknek arra van a határidőkre vonatkozóan, hogy milyen lehetőségünk van. Röviden két-három pontra reflektálnék. Adatvédelem, nagyon fontos. Itt az egyik opció, hogy valami egészen egyedi dolgot csinálunk, a másik lehetőség, pedig, hogy a 2000, 45 eh, per 2001-es eh, irányelvhez igazodunk. Van a rendőri igazság együttműködéssel kapcsolatos külön irányelv, ezt is figyelembe kell vennünk. Én a javaslatomban az eh, Európolt is figyelembe akartam venni, hogy a, a szándék az volt, hogy az Európolra vonatkozó rendelkezések összhangban legyenek az Eurojuszta, az adatvédelmi kérdéseken, tehát kérdésekkel kapcsolatban, tehát inkább ezt a második utat választottuk. kezdeményezés joga, további felvetés volt. Az Eurojust jellegét változtatná ez meg. Jelenleg ugyanis az Eurojust önkéntes alapon tevékenykedik. A tagállamok önként döntik el, hogy az Eurojusthoz fordulnak, és ott határon átnyúló nyomozásban a segítségét kérik az, hogyha saját maga kezdeményezhetne ilyen nyomozást az Eurojust, ez a tagállamoknál hát pszichésen oda vezetne, hogy talán egyre kevesebben akarnának majd európai szintre menni, hogy jobban kihasználják ezt az együttműködést. Azt gondolnák, hogy most kiveszik a kezünkből ezt a hatáskört ezért itt én inkább visszafogott lennénk. Az Eurojust jellege és így működött, és egyre jobban működik, egyre nagyobb számú ügyben fordulnak hozzá. Ezt az önkéntességet a tagállamok elfogadják, ezt ne borítsuk fel. Egyébként nagyon köszönöm, amit elmondtak a kollégák. Megpróbáljuk majd nagyon világosan felvázolni a struktúrákat, nem csak az Euroston belül, hogy itt eh, hogyan, mi a kapcsolat a kollégium és az executive board között, hanem hogy milyen viszonyrendszer van az EPO-ban részvevő és nem résztvevő tagállamok között, illetve az Eurojust és az EPO között mi lesz a kapcsolat, és remélem, hogy a végén egy nagyon szép eredmény születik majd. Köszönöm, Axel, és természetesen az elnök feladata a határidők meghatározása, de hálás vagyok a javaslatokért. Holnap lesz egy technikai ülés a munkatársakkal, megvitathatjuk, hogy mik a lehetőségek. Ugye össze kell állítani már még ezen a héten a jövő heti napi rendet, nagyon kevés az idő, holnap majd megnézzük, hogy milyen alternatívák vannak. Természetesen a dosszié minősége a legfontosabb, ahogyan a kollégák is elmondták, nagyon fontos ez a eh, dosszié. Ez hangzott el tegnap a néppártban, és adjunk magunknak egy lehetőséget. Hát holnap ezen a technikai ülésen majd megvizsgáljuk a rendelkezésre álló opciókat. Köszönöm, Axel. Köszönöm, kollégák, a részvételt. Ezzel befejeztük a mai ülést, legközelebb október 11-én találkozunk.